So, well... No, akkor üdvözlöm mindannyiukat a délutáni ülésem az Amkioszam bizottságban. Ebben a bizottságban mindig a fogyasztó az első, vagy legalábbis egyenlő. Azokkal, akik a fogyasztandó javakat, szolgáltatásokat kínálják. Ilyen értelemben is nagyon hasznos, hogy Juruva biztos asszony itt van, a szakbizottság meghívásából, hiszen a mi nézetünk szerint az ön hatásköre a fogyasztóvédelem, igazság és nőjogi témák, és első a fogyasztó itt is, szerintünk. Mi így látjuk, mindenképpen köszönjük, hogy eljött körünkbe. A mai ülés célja az, hogy megvitassuk a bizottság munkaprogramjának előmenetelét, kezdeményezéseit, és még cseréljünk amíg futó jogalkotási dossziékban, és a következő év prioritásairól beszéljünk. Biztos asszony, öné a szó egy bevezetőt tarthat majd. Sok képviselőtársam úton van ide, delegációs ülésekről, de a négy vagy öt legnagyobb frakció majdnem teljesen kísérteti magát Úgyhogy még egyszer köszönjük, biztos asszony parancsoljon. Kedves Ford elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni az IMKU együttműködését, meg meghívását erre a struktúrált párbeszédre. Ha emlékeznek a meghallgatásomra, meg a legutóbbi IMKU ülésen tett ígéretemre is, akkor azt mondtam, hogy folyamatosan eszmét cserélek önökkel, nem csak az ilyen, mint a maihoz hasonló üléseken, hanem más konzultációs formákban is. Ezért vagyok hálás minden lehetőségért, amikor önökkel szót válthatok, és meghallgathatom az önök nézeteit. A mandátumom során az a célom, hogy a fogyasztók hangja legyek, meg a legsérülékenyebb fogyasztói csoportok képviselője. Azt szeretném garantálni, hogy a fogyasztók szélesebb választékot, több védelmet és több bizalmat kapjanak, illetve élvezzenek. Ez kell legyen a, a lakmus tesztje minden új kezdeményezésnek. Úgyhogy osztom azt a nézetejüket, hogy a fogyasztó kell minden törekvésünk homlok terében álljon. Az elmúlt hónapokban szerintem is jól haladtunk több kezdeményezésben, amely kézzelfogható előnyöket hoz a fogyasztóknak. Szeretném az elején hangsúlyozni az energiauniós javaslatunkat, mert a bizottság február 25-én terjesztett be, itt is a fogyasztó áll a középpontban. Azt szeretnénk, ha a fogyasztók maguknak éreznék az energia átváltást, az új technológiákat alkalmaznák arra, hogy csökkentsék a rezsijüket, és az energiapiac szóval a sérülékeny vagy gyengébb helyzetű fogyasztókat is megvédjük. Cecilia Malmström kollégámmal együtt én is a fogyasztók eh, érdekeit szeretném védeni a TTIP tárgyalások során az amerikai féllel. Egy olyan megállapodást kell megtárgyalnunk, amely választ ad az európai fogyasztók igényére és agájaira. A kereskedő megállapodások csökkenthetik az árakat, szélesíthetik a kínálatot, magas minőségű munkahelyeket teremthetnek. A TTIP épp ezt kell elérje, miközben védi, védi a fogyasztók érdekeit. Másik kulcsfontosságú elem, hogy a digitális első piacon a fogyasztók elsődleges szerepet kapjanak. Ez a projekt rangsor elején van a bizottság számára. Néhány hét múlva terjesszük be a vonatkozó stratégiánkat, jövő héten pedig orientációs vitát kezdünk a bizottsági testületben. Én a stratégia több felületért vagyok felelős, a szerződésektől, az adatvédelemmen át, az összevetési eszközökön át a felhő eszközökért, főleg szeretném modernizálni és egyszerűsíteni az, az online és digitális vásárlások fogyasztó szabályait, a digitális belső piac tudnék motorja lehet a gazdasági növekedésnek az EU-ban. 2014-ben, csak ebben az évben 15%-kal vásárolt a fogyasztóknak online más EU tagállamokból, még 44%-uk az országban belül tette ezt, és csak 5%-a a vállalatoknak adta el online határon átnyúló módon termékeit, vagy szolgáltásait mutatja, hogy van még potenciál, ki kell aknázni a digitális belső piacban rejlő lehetőséget, van tehát hova nőni. A jelenlegi EU szabályok a nem méltányos szerződéses szabályokról nem eléggé védik a fogyasztót a nem kiegyensúlyozott digitális tartalomra szóló szerződésekről. Itt a kockázat a, fogyasztó viseli sokszor, és nincs EU szabály a, a hibás digitális termékekre. Sok tagállam már elkezdte tervezni saját szabályait az ilyen digitális termékek szabályozására. Az EU kell, hogy betöltse ezt a joghézagot, mielőtt még létrejön 28 különféle jogszabálycsomag e, ezen a téren. Úgyhogy most kell lendületbe lépni, hogy a digitális tartalmak szabályozását, leszabályozását megoldjuk nyitva állok mindenféle opció előtt, méltányos megoldásra törekszem, amely a digitális belső piacra beengedi a fogyasztókat, anélkül, hogy a vállalatokat túlterhelnénk. A vállalatokról és a méltányosságról beszélve a KKV-k sokszor lesznek áldozatai a félrevezető marketing praktikáknak, sokszor online módon terjesztik ezeket, és még inkább határon átnyúló tranzakciókban. A 2006-os irányelv amely félrevezető és összevető ö, reklámozásról a határon átnyúló együttműködés eszközeit is kínálja. Ám fel kell újítani, ezt tavaly próbálta megtenni a bizottság, az európai választások késletették ezt a felülvizsgálatot. Továbbra is szeretnénk jogbiztonságot erősíteni, biztosítva azt, hogy a KKV-kat jobban megvédjék a marketing csalásoktól és egyéb méltánytalan gyakorlatoktól beszeretnénk tiltani világosan félrevezető gyakorlatokat, második lépésben pedig szeretnénk javítani a végrehajtatást határon átnyúló módon. A fogyasztóvédelmi politika nem csak jogszabályalkotásról szól, hanem gyakorlati eszközöket is kell szolgáljon, például vitarendezésre. Két héttel ezelőtt kollégáim bemutatták önöknek azt a modellt, amely az online vitarendezési platformot hozna létre. A tesztelése örömmel mondom, jól sikerült most kaptam információt, hogy 20 résztvevő volt jelen, és hogyha érdeklődés van, akkor megismételjük majd ezt a tesztet. Ha pedig január, 2016. januárjában beindul, akkor a platform nagy változást hoz majd az európai fogyasztók és az online kereskedők kapcsolatrendszerében. Az online vitarendezési platform tudnék segíti majd a fogyasztók növelik a fogyasztók bizalmát és a vállalatok hitelességét. Az online modern szabályozás a utazási csomagok, turizmus csomagok kereskedésében is fontos, itt is megállapodásra törekszünk, végső megállapodásra. Hálás vagyok azért a munkáját, amelyet kifejtettek, és szeretném megköszönni különösen a jelentéstevőnek, Corinne Langen asszonynak, meg az árnyékelődóknak, és persze Ford elnök asszonynak a munkát, meg a lett elnökségnek számítok a folyamatos támogatásukra a tanácssal folytatandó tárgyalásokban, annak érdekében, hogy tető alá hozzuk a, jövő, a következő hónapokban a megállapodást. Hölgyeim és uraim, a ciklusomban szeretnék külön hangsúlyt fektetni arra, hogyan hajtják végre a gyakorlatban a fogyasztóvédelmi rendszabályokat, a fogyasztóvédelmi együttműködés a tagállamok között lényegi eleme ennek a folyamatnak, Fontos, hogy a digitális belső piachoz is hozzáigazítsuk ezeket a szabályokat. A fogyasztóvédelmi együttműködési szabály felülvizsgálata révén tanulmányozzuk a legjobb alternatívákat, erősítve a tagállamok azon lehetőségét, hogy az online szabálysértések ellen fellépjenek, és gyorsabban tudjanak lépni ezen visszaélések ellen, online visszaélések ellen. Tisztelt képviselők, jól tudom, hogy a következő hónapokban ünnepeljük az első fogyasztó védelmi jogszabály évfordulóját, 40 évvel ezelőtt született ez. Ez a 75-ös tanácsi rendelet, mely egy fogyasztóvédelmi előzetes program, illetve egy információs politika keretét határozta meg, öt alapjogot határozott meg akkor először. A védelem jogát, az egészség és biztonság jogát, a gazdasági érdekvédelmének jogát, a jogorvostat jogát, a tájékoztatás és a képzés jogát, és a képviselet jogát. Az elmúlt években lépésről lépésre előre haladtunk ezen alapjogok érvényesítése felé, a szerződésekben is, meg az egyes jogszabályokban is, melyek ma az egész ö, fogyasztóvédelmi aki kommunitárt alkotják. A 40 éves évforduló jó alkalom arra, hogy végig gondoljuk, hova koncentráljunk a jövőben. Szeretnék egy előre tekintő módszertat kidolgozni a fogyasztóvédelemben, amely a 21. százalékhoz, az áldozathoz illik. És ebben létfontosság az önök támogatása. Szeretnék önökkel ezért szorosan működni a, a történet további fejezetének megírásában, és épp így fontos az is, hogy szeretnék folyamatosan ö, kommunikálni az eredményeinkről. Több alkalom lesz erre, ebben az évben is. Egyik a fogyasztóvédelmi csúcs júniusban, ahogy a fogyasztóvédelmi politika jövőjét vitathatjuk meg, és persze alkalmunk lesz ezeket az ügyeket egymás között ma is megbeszélni mindjárt. Köszönöm, hogy meghallgattam. Thank you very much for covering. Köszönöm, hogy ilyen sok témára kitért. Nos, a koordinátorok jönnek majd, hogyha nincsenek jelen, akkor a helyettes koordinátor, és utána jönnek a frakciók, és akkor tudom, hogy Gebhardt asszonyt kihelyettesíti. helyettesíti. Ki lesz az első? De most akkor, ha jól értem, akkor helyettesként Andreaszt helyettesíti, mint koordinátor. Parancsoljon. Thank you very much. Thank you very much, um, Commissioner, for being here. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogy ezt az összefoglalót megtartotta, bemutatta az eddig végzett munkát a bizottságban. Nagyon érdekes és nagyon fontos az ön tárcája. És azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban is ö, majd meglátja, hogy nagyon sokakat érdekel az ön munkája, és érdekelnek a, ezek a sikerek. Az első dolog, amit mondani akartam, a következő. Fontos, amit ön mondott, hogy a fogyasztóvédelem és a kapcsolatrendszer a digitális piacnak megfelelő kell, hogy legyen. Egységes piacról van szó, mindegy, hogy fizikai vagy digitális, mi mind ezért küzdünk, mindenkiért küzdünk. Azt próbáljuk elmagyarázni, hogy nem lehet felosztani ezt a piacot. Teljesen mindegy, hogy a digitális valóságban vagy a fizikai valóságban vannak-e, ugyanaz az egységes piac és ugyanaz a védelem illeti meg őket. Ahogyan is mondta, valóban az első nem is tudom milyen hónap volt, áprilist mondott, ez, volt, ez a 40. évfordulója most a fogyasztóvédelmi fogyasztóvédelmi, az első fogyasztóvédelmi rendeletnek, és érdemes az eddig elért eredményeket kommunikálni, de én úgy látom, hogy ez az intézmények gyenge pontja. Mindegy, hogy a parlamentről vagy a bizottságról van szó, nem tudjuk ezeket a dolgokat kommunikálni. Itt nem csak arról van szó, hogy az eredményeinkről számoljunk be, hanem arról is, hogy mik a fogyasztók jogai, hogy tájékoztassuk őket. A kommunikációs politika az intézményekben azt hiszem még bőven hagy kivenni valót maga után, és nagyon remélem, hogy ön végre majd olyan ö, személy lesz, aki tudja, hogy hogyan kell a brüsszeli buborékból kilépni és az állampolgárokkal kommunikálni, hogy végre tudják, hogy milyen jogaik vannak, de ez a, a üzleti vállalkozásokat is érinti, meg a fogyasztókat is. Ha a fogyasztók nem ismerik a jogaikat, nincsenek azokkal tisztában, akkor nem bíznak az üzleti vállalkozásokban, azok kevesebb profitot generálnak, hiszen a fogyasztók nem bíznak bennük, és így tovább. Tehát nagyon világos szabályokról tudni kell mindenkinek, és önre számítunk ebben. Az online vita rendezésről néhány szót. Nagyon jó volt a bemutató, kevés képviselő vett rajta részt. Az ön gondolata, hogy talán megismételhetnénk ezt itt még egyszer, nagyon érdekesnek hangzik számomra, ez engem foglalkoztat. Ez mutatja például, hogy itt egy konkrét megoldás, amely a fogyasztókat segíti, és megerősíteni az els- a belső piacot van valami, amit javítani kellene. Én nagyon nagy figyelemmel kísértem végig ezt az egész előadást. A nyelv használat szempontjából mondanám, hogy volt egy rész, ahol jó volt a fordítás, és volt egy rész, ahol egyáltalán nem működött a nyelvek használata, ha lehetek őszinte. Aztán Különböző országokból halljuk, hogy mondjuk a, az egyes piacokon a gyártók vagy termelők micsoda diszkriminációt szenvednek el, és itt európai országokról van szó, ez egy olyan jelenség, amelyet a bizottság nem a fogyasztó szemszögéből vizsgál, hogy például a fogyasztó kevesebbből választhat, mert mások nem juttak be az adott piacra, vagy diszkriminációval találják szembe magukat. Ez egyébként megfigyelhető a keresőmotorok esetében is az interneten. Tehát a fogyasztó szempontjából azért elég hatalmas kihívás az, hogy bizonyos termékekhez hozzáférjen. Aztán ugye a közös értékesítési jog, amelyről ön is említett, hát ez is nagy komoly nehézségeket okoz a belső piacon, és ennek pedig előnyei, nagy előnyei lennének. Nem csak a digitális piacra igaz ez, hanem a fizikaira is, bár az előbbire talán jobban jellemző Lengyelországban például a House of Cards nevű sorozatot nem tudom megnézni. Itt Belgiumban ezt megtudom, Lengyelországban nem. Úgyhogy azt hiszem itt az ideje, hogy ezt a diszkriminációt megszüntessük a belső piacon. Köszönöm szépen. szépen, paní předsedkyně. A vážená paní komisařko. Köszönöm szépen. Szeretném azt az előjogomat használni, hogy most itt a szocialista frakció nevében üdvözölhessem Önt itt az Európai Parlamentben, és ezen kívül a saját anyanyelvem is szólhatok ezt tévén. Szeretnék köszönetet mondani Önnek bevezető szavaiért, és úgy vérem, hogy a három prioritás, amelyet Ön bemutatott, a fogyasztók vonatkozásában, azaz a biztonság, a bizalom és a jogbiztonság nagyon fontosak. Nagyon sok kérdésem lenne, kettőt emelnék ezek közül. Az egyik probléma kört az előttem szóló túnasszony már felvetette. Ez a fogyasztók vagy származási hely szerinti diszkriminációjára utalt. Hogyan óhatja ön ezt a diszkriminációt megelőzni? Nos, a diszkrimináció tilalma ugyan létezik, de egyesek azt említik, hogy ez csak egy elszigetelt jelenség, noha vannak olyan fogyasztók, akik nyilván uh, konzultáltak egyes szolgáltatások áruk termékek esetében, és azt állapították meg, hogy ezen termékek áruk szolgáltatások ára erőteljesen eltérhet az egyes országokban. Ön a bizalom szót is felemlítette, Nos, a fogyasztók diszkriminációja minden esetre alááshatja a fogyasztók belső piacba vetett bizalmát. Hogyan akar eljárni ezt illetően az agendája keretei között, esetleg kollégáival együttműködve? A másik kérdésem, nos, a fogyasztókat tájékoztatni tartniuk kell jogaikról, esetlegesen felmerülnek az temperes, ügyek is ennek nyomán, és van már egy jogalkotási javaslat a kollektív kártérítés ügyében, a kollektív jogvédelmi mechanizmusokat illetően. A bizottság 2013-ban kiadott egy ilyen irányú ajánlást, és az önkéntes megközelítés elvét részesítette elényben. Szeretném öntől megkérdezni, hogy hány tagállam hozott létre ilyen jogvédelmi mechanizmust a kollektív kártérítések esetében, és ezek mennyiben kompatibilisek a belső piaci szabályokkal? Illetve óhajtanak-e új jogalkotási aktust létrehozni, hogyha az eddigi mechanizmusok nem töltötték be hivatásukat. És a közös európai vásárlói joggal kapcsolatos elképzelés is érdekelnek. Köszönöm. Simple. Egyszerű ez. Minden frakció feltesz kérdés, akkor lehet, ez egy második Dan Dalton a, a konzervatívok részére. Köszönöm elnök, köszönöm, köszönöm hogy azt üdvözöljük. A mi szempontunkból először jó hallani azt, hogy a TTIP fogyasztókra gyakorolt hasznáról beszél. A frakciónk számára nagyon fontos ez, és üzenet ez, mely jelenleg elveszett az általános vitában más témák mögött a TTIP kapcsán, holott jó lenne, hogy a fogyasztók, fogyasztói választék ö, legyen a fő téma. Konkrét kérdéseim is vannak. A fogyasztói termékvédelmi szabályozás egy, a hetes szik szerint egy költség elemzést kell végezni a származási ország elvesz szerint. Ez a tanulmány hogyan alakul? Erről beszámolna? Másik a digitális belső piacról szól. Először is az új ez nagyon, még nehezebb eladni kisebb kisvállalatok számára határon átnyúló módon az új szabályozás szerint. Nagyon fontos, hogy ezt elkerüljük, ne legyen ne nehézség a digitális ö, egyes problémák megoldásakor ne ássuk el a digitális belső piac jövőjét más helyeken. A másik, lehet, hogy újra és újra megismétlem, mint egy rossz lemez játszó, mint más koordinátorok is, de az engedélyezési feltételekkel van egy kis gondunk. Ha valaki digitális javakat vásárol, sokszor nem tudják, hogy ezeket nem vihetik magukkal külföldre mondjuk. Tudom, a néppárt számára a House of Cards fontos, nekem a Cricket című műsor. Tehát ezt kezelni kell, mert ez bátorítja majd a kalózkodást, tehát ha nem lehet legálisan átvinni más tagállamba, termék, egyes akkor már illegálisan is felbukkannak. Tehát sokszor illegális termékek több fogyasztói adnak, mint a legálisak. Ezt meg kell fordítsuk, egy olyan jogi keretet teremtve, amely megengedi az embereknek, hogy magukkal vigyék a tartalmakat, és értsék, hogy mire, milyen, kap, milyen licenszük van erre, vagy a terméknek. Tehát a fogyasztók érteniük kell is azokat az engedélyezési korlátokat, amelyek a digitális termékekre vonatkoznak. Ön a Licensing Europe dialógus keretében bátorítaná a tartalomszolgáltatókat, gyártókat, hogy ezeket ezt az információt vezessék be, és a korlátozásokat is erre vonatkozóan arról tájékoztassák a vevőt legalábbis önkéntes módon? So Dita Sharantsova from the Liberal Group. A liberális frakció Dita Sarancova következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm biztos asszonynak ezeket a bevezető megjegyzéseket. Nagyon sok témát érintett, és már ki is tűnt az előttem szólók megjegyzéseiből, hogy van itt nagyon, két nagyon szívünkhöz közel álló téma, ugye a TTIP és a digitális egységes piac, ez a kettő. A TTIP-ről rengeteget beszéltünk ma délelőtt, a vélemény készül, ugye ez a szakbizottság is véleményt készít. Én egyetértek azzal, amit ön elmondott, arról, hogy ez a megállapodás mennyire fontos a fogyasztók számára, és remélem, hogy ennek a szakbizottságnak is ez lesz az üzenete. De ami a digitális egységes piacot illeti, ez valódi kihívást jelent a bizottság számára és az Európai Parlament számára is. Ön, mint fogyasztóvédelmi biztos, azt hiszem határozottan eh, haladnia kell a hangját ezzel kapcsolatban. És van is egy kérdésem, amely a gazdaságot érinti. Egyre több állampolgár használ internetes szolgáltatásokat, lakásokat használnak közösen, nyaralásra cserélnek ki, egymást látogatják meg, és így tovább. Nem tudom, hogy erről a példáról tudná még többet beszélni, hogy az ilyenfajta modellben résztvevő fogyasztók védelmét hogyan képzeli el. Denis Tejon következik. Ső. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm én is a biztos asszonynak, hogy eljött, és hogy ennyire világos volt ez a bevezető. Azt hiszem, nagyon professzionális volt a kezdés. Konkrét kérdésem van a témákat illetően. Az első, amit említett, az energia unió volt. Fogyasztóként én Mondjuk szeretek öltönyt vásárolni magamnak, de hát kevésbé szeretem, amikor az energia cégek prospektusítanom. Különösképpen azért, mert amióta a választási lehetőségem megvan, egyre bonyolultabbak ezek az ajánlatok. Hát vannak összehasonlító weboldalak, tehát ezek sem segítenek sokat, és ezeket sem ismeri mindenki. Nagyon-nagyon összetett és bonyolult dologról van szó. Jól tájékozott döntést hozni arról, hogy milyen energiaszolgáltató céget és melyik szerződést válasszuk, hát ez nem egyszerű. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e valami kezdeményezés, amely azt célozná, hogy egyszerűsítsük a helyzetet, és így a, elérjük, hogy a, az energiaszolgáltató cégek egyszerűsítsék a szabályokat, illetve az ajánlataikat, csomagjaikat. Az igazságszolgáltatás is önhöz tartozik, és hát ugye nagyon nagyra becsüljük az európai jogrend autonómiáját, és most a TTIP-re térek rá. Gyakorlatilag a az alapjogi kartához is csatlakoztunk, és így tovább. Most a hétvégén gondolkodtam azon, hogy mit is jelent mindez a TTIP-re vonatkozóan. Például, hogyha az Európai Bíróság egy határozatát elővesszük a fogyasztóvédelmi irányelv témájában, tulajdonképpen azt mondhatná egy fogyasztó, hogy egy ilyen megállapodás negatívan változtatja meg a szabályokat. Hogyha valaki egy társaság mondjuk akihez problémát, panaszt nyújtott be egy fogyasztó, akkor elmehet a vita rendezési mechanizmushoz, és akkor ezt a döntést, ami ott megszületik, be kell, hogy tartsák, akár bírságokat is kiszabhatnak. Én nem is értem, hogy akkor most mi lesz itt. Itt van ez a vitarendezési megoldás, ott van az Európai Bíróság, az ítéletei, az európai jogrend, és így tovább. Tehát mi ezek között a kapcsolat? Végül pedig a harmadik téma, ugye az egységes belső piac, nagyon sokakat foglalkoztatta ez, és most hallottam a hétvégén, hogy mondjuk Franciaországban csak úgy lehet a .fr kiterjesztés domain nevet megvásárolni, hogyha valakinek a székhelye is, a cég székhelye is Franciaországban van fizikailag. Ez tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk egy fogyasztó Franciaországban a Google-en keres, más cég nem is fog megjelenni. Ugye a Google először azokat listázza, amelyek földrajzilag a fogyasztóhoz közel vannak. Tehát hogyan tudnánk ezt a gyakorlatot például kikerülni, hogy vannak olyan cégek, amelyek nem az érintett országban tartják a telephelyüket, mégis ott is szeretnének tevékenykedni, de így diszkriminációt szenvednek el. Aztán, amit a reklámozási gyakorlatról mondott, nagyon kiváló, örülök, hogy ezt elmondta, már a meghallgatásán is megígérte, hogy a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben fel fognak lépni, és nagyon örülök ennek. Egy ajánlás esetleg, a szabályok az egy dolog, de nagyon nehéz az üzleti vállalkozásoknak ezeket a szabályokat a gyakorlatban is átültetni. És például Hollandiában van egy ilyen helpdesk, egy segélyhívó központ gyakorlatilag, tehát ide lehet fordulni segítségért. hasznos lenne, hogyha mondjuk az ilyen ö, információs központoknak, segélyközpontoknak a hálózatát ki lehetne ö, építeni, innen meg lehetne tudni, hogy mely társaságok ö, alkalmaznak ilyen félrevezető gyakorlatokat, és így tovább. Tehát esetleg az ön javaslatában van ugye elméleti rész, lehetne egy ilyen gyakorlati végrehajtási rész is. Nem tudom, hogy mit gondol erről. Köszönöm. Elnök asszony, hát azt hiszem nem várhatjuk el, hogy biztos asszony minden egyes kérdésre válaszoljon. Volt, aki öt kérdést is föltett neki rögtön, hát meg fogja próbálni, ami tőle telik, a többiek pedig a következő fordulóban kapnak majd lehetőséget, azért hallottunk itt egy-két nagyon jó elképzelést. Biztos asszony, parancsoljon! Dostává často, že budu mluvit česky, eh, tedy mým mateřským jazykem, protože možná se mi podaří eh, za kratší dobu a pregnantněji vysvětlit, co mám na srdci. Hát, rövid leszek, és megpróbálom tömören megválaszolni ezeket a kérdéseket. Először is köszönöm szépen, nagyon sok gondolatébresztő ötletet és kérdést kaptam. Politikusként ugye azt mondom, amit akarok. A politikusok bizonyos kérdéseket kihagylak, de én azért megpróbálok mindenkinek válaszolni. Tónasszony az első. És ugye az a gondolat, hogy javítsuk a kommunikációt. Hát igen. Ez az én veszőparipám is, higgyék el nekem. Azt jelenti mindez, hogy jobban kellene kommunikálnunk, jobban kellene tájékoztatnunk a partnereinket. Nem arról van szó, hogy nyomást gyakorlunk a fogyasztóknak nyújtott információk tekintetében, de mindenképpen jobban kell kommunikálnunk, hogy mit is tervezünk. Egy példa, ma egy találkozón vettem részt, és a 31 tisztességtelen üzleti gyakorlatról szeretnék tájékoztatni, melyel egyes kereskedők élnek. Most jó lenne felvilágosító kampányokat szervezni erre a célra. Ez megérni a fáradozást, hiszen különösen a sérülékenyebb csoportokat, az idősebbeket, a fiatalokat lehetne védeni ezáltal, ez egy nagy adósságunk, azaz, hogy jobban kellene tájékoztatnunk a fogyasztókat a jövőben. Aztán egy másik példa. Nos, erre fogom kényszeríteni kollégáimat, a biztosokat, idézőjelben. Tudják, hogy a jövő év januárjában az ODR rendszer üzembe helyeződik. Itt egy olyan rendszerről van szó, amelyben azok az emberek vesznek majd részt, akik problémákat akarnak megoldani, azaz hibás terméket kaptak, vagy más terméket, mint amit rendeltek, és az ODR kampány nem csak az év elején kell elkezdeni, hiszen karácsony előtt nagyon sokan vásárolnak, hát ez teljesen nyilvánvaló. A karácsony nagyon jelentős szezonja vásárlásoknak, tehát vagy októberben, vagy novemberben mindenképp karácsony előtt kell beindítani ezt a kampányt, és tájékoztatni kell a fogyasztókat, hogy van egy ilyen eszköz, hogy a fogyasztók már januártól használhatják majd ezt az eszközt, ezt a rendszert és ezzel át is térek a következő kérdésre, mégpedig a nyelvi változatok, fordítások az ODR rendszerben arról tájékoztattak, hogy foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel a fordító gépekkel, ugyanis itt voltak bizonyos problémák a fordítások érthetőségét illetően. Mindenképpen rá kell szennünk a megfelelő időt és fáradozást, hogy ezen fordítások megfelelő minőségűek legyenek, és ezen túlmenően a, a fordítókat, valódi fordítókat kell majd felkérnünk, akik a végleges fordításokat elkészítik, és a végleges döntéseket, ítéleteket lefordítják. Ezek tehát a fő problémák az ODR rendszer keretében de kezdetektől világos volt, hogy ez egy fontos és nehéz feladat lesz valamennyi nyelvi változatot rendelkezésre bocsájtani. Nos, a felvilágosító tájékoztató kampányokat, illetően nyomást kell gyakorolnunk, és az odr ra vonatkozó kérdést már megválaszoltam az imént. Itt kétségkívül egy kihívással nézünk szembe. Felvetették a kérdést, hogy ezáltal bővülnek-e a fogyasztók lehetőségei, kereső, motorok és a többi. Nos, mi már a digitális belső piacon működünk, az új jogszabályok, amelyek a digitális tartalmak vásárlása vonatkoznak. Ahogy a bevezető beszédemben említettem, E tekintetben egységes szabályozást akarunk előkészíteni. Ezen kérdést csak három vagy négy állam szabályozza jelenleg, tehát itt van még, itt van még előttünk feladat, hogy ezt végre harmonizáljuk ezt a területet, és a fogyasztókat tájékoztassuk, ahogyan ezt Dalton úr is követelte. Tájékoztatnunk kell a fogyasztókat arról, hogy mit is jelent, ha digitális tartalmat vásárolnak akár licencet, amelyet tovább használhatnak, és a többi. Mindezen kérdések mindez ideig nem kerültek tisztázásra. Nagy a feladat, tehát előttünk tájékoztatnunk kell a fogyasztókat arról, hogy mit is vásárolnak. Nos, nagyon sok kényes vitát folytattunk le az új szabályokat illetően az online vásárlások tekintetében, tehát az internetes vásárlások tekintetében ez az egyik prioritás a digitális belső piacon belül. A digitális tartalmak vásárlását illetően világos számunkra, hogy új jogszabályra van szükség, amely harmonizálja az eddigi szabályokat. A tangible goods esetében egy összetettebb témával nézünk szembe. És Bienkowska biztossal és Ansip biztossal együtt kívánjuk rendezni ezt a kérdéskört, mely utóbbi személy a digitális belső piacért felelős. Kérdés, hogy mennyi milyen szintig kell harmonizálni ezeket a kérdéseket, az internetes vásárlások kérdéskörét. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amire már szükség volt, az európai adásvételi jogra vonatkozó ö, javaslatot visszavontuk, ahogyan önök tudják, és megígértük, hogy új javaslattal állunk elő, és most éppen ezt tesszük. Bemutattunk valamit, ami jogbiztonságot teremt, és amely a fogyasztók bizalmát is növeli, hogyha interneten online óhajtanak vásárolni. Itt egy olyan megoldásról van szó, amely nem okoz nagyobb problémákat a kereskedőknek. Egyensúlyra törekszünk tehát, meg kell találnunk a helyes mértéket. Beszéltünk itt a lehetőségekről, Biankovska biztos asszony javaslatára itt arról van szó, hogy a szubszidiaritási elv keretében annak a jogát kell használni, aki eladásra kínálja a terméket, tehát ennek úgy kell kinéznie, hogy az internetes vásárlásokat világos szabályokkal kell tisztáznunk a fogyasztó szemszögéből, hogy a fogyasztó bizalommal vásárolhasson az interneten. Természetesen olyan ö, személyekről van szó, ebben nem jogászok, nem ismerik ki magukat a kereskedelmi jogban, akik ö, nem olvassák, nem tanulmányozzák a szerződéseket. Az a cél tehát, hogy a fogyasztók szemmel az internetes vásárlásokra vonatkozó szabályok világosak legyenek, harmonizáltak legyenek. Tehát ne legyenek különbségek a Dán, Cseh vagy Szlovák fogyasztók között e tekintetben. Az a célunk, hogy egységes szabályok jöjjenek létre, amelyek elégséges szintű fogyasztóvédelmet kínálnak. Semmi esetre sem az a célunk, hogy csökkenjék a fogyasztóvédelem az internetes kereskedelemben. És az online és az offline vásárlások esetében sem szabad különbséget tenni a fogyasztóvédelem szintje között mindkét esetben ugyanolyan szintű fogyasztóvédelmi sztenderdet óhajtunk fenntartani. Hogyha az online vásárlásokra vonatkozó jogszabályokat bemutatjuk, illetve a különböző változatokról a modellszerződések esetében vitázunk, melyekről az imént szóltam, akkor elgondolkozunk azon, hogy jelenleg Európában milyen szerződéseket használunk a vásárlásoknál, és megállapítottuk, hogy az online vásárlások kb. 60%-a esetében Európában az úgynevezett kaliforniai jog szerint történnek a vásárlások, azaz ezek a szabályok az USA-ból érkeztek Európába. Ez a leg legelterjedtebb fogyasztói szerződés Európában. Azaz az USA szabályok szerinti szerződés. Az európai fogyasztók tehát már megszokták ezt a fajta szerződést, és ezért gondolkodunk, azon vizsgáljuk azt, hogy milyen szabályokról is van itt szó, és hogyan alakíthatnák ki az európai jogszabályokat a tekintetben. A jövő héten lesz egy orientációs meetingünk az Európai Bizottságon belül, ott bemutatjuk javaslatainkat, a fogyasztóvédelemre vonatkozóan az online vásárlások esetében fogom én ezt megtenni, és becsülésem szerint körülbelül fél év múlva létrejön majd az új hatástanulmány a jogalkotási javaslathoz. Ez tehát az időterv, az ütemterv, amihez tartjuk munkat, amiről az utóbbi, legutóbbi alkalommal szóltam. És amit Zenalova asszony említett, Nos, ez a kollektív ö, ö, keresett mechanizmus volt, mi bemutattunk már egy ajánlást a tekintetben, ez egy nem jogalkotási kezdeményezés volt, egyfajta állapotfelvételről van szó. 23 tagállamban már van egy bizonyos rendszer, jogvédelmi mechanizmust illetően. Nem szeretném most felsorolni, hogy mely országokról van szó, a legtöbb tagállamban létezik ez a rendszer. Ö, 2017. júliusáig ezeket a jogrendszereket szeretnénk elemezni és kiértékelni. Szeretnénk megvizsgálni, hogy a jogvédelmi mechanizmus hogyan is néz ki ezekben a jogrendszerekben, és ezt követően egy jogalkotási dokumentumot fogunk bemutatni. Most nem tudok azzal foglalkozni még, hogy ez egy irányelv vagy rendelet formáját fogja ölteni a jövőben. A ttip el kapcsolatosan pedig Malmström biztos asszonynal beszéltünk erről a múlt hónapban. Nos, a ttip el összefügg az adatvédelem kérdésköre, és a beruházókkal ö, folytatandó jogvitákat illetően nagyon sok jogszabály van a védelmi jogokat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 nagyon sok jogszabály van, amely ezen kérdéskörrel foglalkozik, tehát a választott bíróságok kérdéskörével, de a választott bíróság nem az egyetlen megoldás. Mi van még? Milyen kérdések vannak még? TTIP, ale máme tady ještě... A licencek odaítélése, és aztán itt van még egy érdekes dolog, a shared economic kérdésköre. Haránzova asszony kérdezte ezt. Nagy kihívás ez számunkra, hogy átgondoljuk, hogy szabályozni kell ezt a területet, avagy sem. Magasabb szintű fogyasztóvédelmet követelnek egyesek, és természetesen kérdés az, hogy ebben a kapcsolatrendszerben kit kell, hogyan kell védeni, hiszen a fogyasztók tagként lépnek be ebbe a kapcsolatrendszerbe, és nincs még speciális szabályozás védelem értelmében, tehát itt nyomást kell gyakorolnunk. Itt kérdés, hogy lakáscseréről van szó, vagy az Uber taxiszolgáltatás használatáról, alkalmazásáról, tehát itt mindenféleképpen a fogyasztó saját felelősségéről van szó, erre kell felhívni a figyelmet, illetve az ehhez kapcsolódó kockázatokra. Tehát itt újfajta fogyasztói magatartásokról van szó, és mindez a digitális területhez kapcsolódik, abban gyökeredzik. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, és maga a fogyasztói magatartás egy olyan dolog, amelyet értékelnünk kell a jövőbeli fejlemények fényében is. És most egy kis kitérőt teszek egy másik területre. A, mikor a szociális hálókat nagy mértékben kezdték használni, a szociológusok megkongatták a vészharangot, ugyanis azt mondták, hogy itt a hallgató többség került túlsúlyba, jutott dominanciára. Most itt ugyanez történik az üzleti életben, a kereskedelemben. A digitális kapcsolatok révén, például a lakáscsere, vagy egyéb esetekben, például az üdülési célú lakáscseréknél. Nos, hogyan értékeljük a fogyasztók magatartását, ilyen esetekben milyen trendeket lehet előrejelezni, és egyáltalán csak szükség van szabályozásra, ez szerintem olyan szabályozás kell, hogy legyen, amely a fogyasztók spontán magatartását nem korlátozza. Mindenképpen fel kell hívni a fogyasztókat a felelősség teljesebb módra, és nem szabad egy digitális gazdaság fejlődését fékezni kérdés az, hogy itt az adózási kérdések, vagy a szabályok betartása hogyan néz majd ki. Ezen kérdéseket is szabályozni kell. De mielőtt a megoldást felkínáljuk, azelőtt elemeznünk kell, hogy hol is tartunk, és merre tart ez a folyamat, hiszen ez egy rendben összefüggő kérdés. Köszönöm. Thank you. Um, Köszönöm. A hozzászólók listája a következő. Karat Spelz, then Ildigo Galpelch, then um, Christophe Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Van-e még valaki? Nincs? Akkor Anna Maria kezdi. We're going to run out of time. Yeah, a lot of uh, your presentation has really covered so. A prezentáció nagyon sok mindenre kiterjedt, kérdéseimre is. Köszönöm. Ugye a szabad választás, a biztonság, fogyasztói biztonság kérdésére kitért. A digitális belső piac, amelyben a kommunikáját várjuk mindannyian, jól tudjuk, az, az elkereskedelem sokkal jobban növekszik a határokon belül, míg a határon átnyúló kereskedelem, elektronikus kereskedelemben a bizalom nagy kérdés. Az egyszerűsített modernizált szabályok révén a fogyasztóvédelem erősítése a célám. pontosan hogy érti ezt? Újra megnyitja a fogyasztói jog irányelvet, vagy specifikus szabályokat teremtenek az online fogyasztók esetére, vagy más különválasztják a szerződéseket, mert akkor gond van a semlegességgel. Hogyha egyszerűsítjük az e-commerce-t azzal, hogy saját szabályokat hozunk létre erre, az lehet, hogy hasznos a fogyasztó számára, felveti ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor a a fogyasztó jogi irányelv teljes mértékű átültetése és harmonizációra volna szükség. Nem halad ez úgy, ahogy sokan szeretnénk. Ezzel is foglalkozni kell. Másik kérdés. Örülök annak, hogy végre ismét a félrevezető reklámozás témáját felvetette, a vonatkozó irányelv ügyét. Itt is van egy része a dolognak, amely fogyasztóvédelmi elem. Ezzel kapcsolatban kérdem, hogy az agresszív, beavatkozó, gyermekek életében beavatkozó reklámozás foglalkoznak-e, mint, mint sérülékeny csoportot meghatározva a gyermeket. A roaming ügyében a tanács és a parlament más álláspontot képvisel a roaming díj eltörlésének időpontjában. Nagy vita van ebben, hogyha eltörüljük, akkor lesz a plafon, lehet, hogy nem lesz elég infrastruktúrális beruházási pénz, egyes tagállamok aggódnak, hogy emiatt akár növekedhetnek a fogyasztói árak, díjak. Ön szerint milyen menetrend szerint kéne ezt bevezetni? És adatvédelem, szabályozás. Itt is van a tanácssal gondunk a menetrend kapcsán. Hogy állnak a tárgyalások? Hogyan lehet keresztül vinni ezt? És említette, hogy ön elszánt abban, hogy jobb egyensúlyt teremtsen a magánszféra védelme, illetve a kisvállalatok piacra jutása, meg a kisvállalatbarát szabályozás között jobban figyelembe véve az, hogy úgymond jövőbiztos kell legyen mindez, és nem akadályozhatja az innovációt sem. Ez a fő kihívás. Aztán említett, nem említette az esélyegyenlőséget halott része a portfóliójának, a, a nőkre külön szabályok vonatkozzanak a vállalkozások szintjén. Tehát gondolkoznak-e valamin európai szinten adra nézvést, hogy a nők jobban bejussanak a munkaerőpiacra, meg a szolgáltatói piacra vállalkozóként? Igen, az esélyegyenlőség ügyében most 9-5 arányban túl súly van a nők körében, itt a szakbizottságban legalábbis a férfiakkal szemben jobban részt veszünk a dolgokban. De az a férfi, azok a férfiak eljönnek, azért nagyon aktívak szintén. Mindenkinek a kedvére be akarok járni. Gálperc Ildikó. Köszönöm, elnök asszony, eh, tisztelettel köszöntöm biztos asszonyt én is ezen az eszmecserén, és örülök, hogy megjelent körünkbe, és nagyon fontos dologról tudunk beszélni thun asszonyhoz kapcsolódnék én is az egységes piac kiskereskedelme az interneten keresztül témakörben. ugye ezáltal mindannyian tudjuk hogy bővül a piac van választási lehetőség több szolgáltató van sok sok előny aztán hátrány mert hogy tele van bizonytalansággal szabályozási problémákkal fogyasztóvédelmi kérdésekkel kérdésem a biztos asszonyhoz meg tudná e nevezni biztos asszony azokat a kiemelt cselekvési területeket amelyeket a digitális korszakbeli fogyasztóvédelmi politikát illetően fejleszteni kván? volt ilyenről szó korábban szeretném hogyha ez szinte gyakorlat lenne. a másik kérdésem ahhoz kapcsolódik hogy együttműködik e vagy kván e együttműködni oettinger biztos úrral abban a kérdésben hogy ez az új joganyag ami készül az fogyasztóvédelmi aspektusból vagy fogyasztóbarát szemlélettel eh, rendelkezzen ilyen megközeltést eh, kapjon vagy esetleg ön másik jogalkotást kván kezdeményezni a digitális korszakbeli fogyasztóvédelmi politikát illetően. és anna mari után én is kedvet kaptam a kérdezésre ezért megtoldanám még eggyel ez pedig eh, Eh, az lenne hogy eh, mi a véleménye arról hogy biztonságos fogyasztóvédelmi cikkeknek eh, kellene mozogni az egységes piacon és ez nem teljesül. tervez e vagy van e elképzelése fogyasztóvédelmi aspektusból hogy itt javtást lehetne tenni hogy a fogyasztóknak bizalma legyen és meghatározott piacfelügyelet legyen és jogszabályi környezet is ezen a területen. köszönöm szépen! Köszönöm, Thank you, Dánul fogom mondani. Øh, øh, köszönöm a biztos asszonynak, hogy kész a párbeszédre szakbizottságunkkal, de akár a ö, formás kereteken kívül is. Nos, a termékbiztonsági jogszabályról ma nem beszéltünk. Értem én, de amiről ugye itt szó esett, az a digitális agenda. Nos, kérdés az, hogy a termékbiztonsági jogszabály esetében, akár a médiére vonatkozóan is, nem lehetne egy digitális megoldást előirányozni. Ez egy olyan ötlet, amit a bizottság mérlegelhetne. Tehát egyfajta digitális címkézés ötlete, amely hozzájárulhatna a költségcsökkentéshez a vállalatok számára, és így el lehetne kerülni, hogy egy valós felirat kerüljön a dokumentumra, hanem egy digitális formátumban, egy szkannerrel leolvashatóan történne ez meg. Aztán itt elhangzott a ttip per kapcsolatos problémakör a kereskedelmi megállapodások kérdése. Nagyon kapcsolódik a származási helykedés köréhez. A Kanadával kötött megállapodás tartalmaz egy ilyen származási helyre vonatkozó rendelkezést. Nos, ezek következményeit mérlegelték-e a termékbiztonsági csomag kapcsán? Lucy Anderson. Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szerettem volna még az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről kérdezni. A kollektív jogorvoslatról, amit elmondott, az nagyon tetszett. Örülök, hogy előrelépéseket értünk el ezen a területen. De azért még valamit szerettem volna elmondani. Ezek a, az ügyek a, ugye a Karta 47-es cikke értelmében garantáltak. A fogyasztóvédelmi jogok állnak most itt a középpontban Kaptunk egy kérdést januárban, parlamenti kérdésünkre, köszönjük ezt a választ, és azt is elmondta, hogy tanulmány fog készülni, amely majd az eljárás jogi aspektusokat vizsgálja, tehát hogy az Európai Bírósági ítéletek esetében a fogyasztók védelmét vagy jogait védik-e kollégáim is nagyon érdeklődnek a téma iránt, és hozzánk gyakran fordulnak választóink, akik még az alapvető fogyasztói jogaiknak sem tudnak érvényt szerezni. Legyen az bármilyen egyszerű fogyasztói jog. És az e-justice kezdeményezést is üdvözöljük, illetve az elektronikus, az online vitarendezést is. Tehát több információra lenne szükségünk, hogy mindezt értsük. Örülünk a az igazságszolgáltatási eredménytáblának is, hát elég sajnálatos, hogy több tagállam van, és közéjük tartozik az Egyesült Királyság is, amelyek nem válaszolnak, és így nehéz ezt az eredménytáblát elkészíteni, nem tudom, mi a véleménye erről. Végül pedig még egy kérdés, az úgynevezett Keep Me Posted kampányról mi a véleménye. Ez nem digitális ellenes kampány, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy az EU-n belül nagyon sok kiszolgáltatott állampolgár van, akiknek szüksége van arra, hogy papírformában is megkapjanak fontos információkat, és nem tudom, hogy érdekelnie esetleg ennek a kampánynak a, kamp- a támogatása. Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame la... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony, hogy itt van most körünkben. Három kérdést vetnek fel az első, az eladással kapcsolatos jog. Nagyon sokan tettek fel kérdéseket a bizottság javaslatára vonatkozóan. Nos, néhány kérdése nekem is van. Nos, ezen javaslat kizárólag az internetes tranzakcióra vonatkozik, vagy a fogyasztói jog is támogatja majd ezeket a tranzakciós jogszabályokat, hiszen különböző lehet a védelme a fogyasztóknak az internetes vásárlások esetében, de a fogyasztóvédelmet mindenképpen meg kell őrizni. Nos, itt egy 29. rendszer jön létre majd ennek következményeként, vagy egy maximális harmonizáció, és ebben az esetben milyen elvet alkalmaznak majd az internetes tranzakció esetében az, az eladó országa szerinti, a, a vevő országa szerinti rendszert, aztán a kultúrás termékeket illetően a kultúrás termékekhez való hozzáférés nagyon izgatja a parlamenti képviselőket. A bizottság most ö, aktívan gondolkodik ezeken a megoldásokon. Ö, a szerzői jogokhoz is kapcsolódik ez a kérdéskör, a határokon átnyúló hozzáférés kérdéséhez, és a licencpolitikához. Ugye a kriket példát vetette fel az egyik brit képviselő, ez megint csak a határokon átnyúló hozzáférés kérdését veti fel. Már pán-európai licencek számos ágazatban léteznek egyébként, de csak nemzeti terjesztőkhöz kapcsolódnak, és nekik nem érdekük egész Európában terjeszteni ezeket a tartalmakat. Nos, itt mindenképpen a hordozhatóságot kellene ösztönözni, ahogyan a brit kolléga is említette, tehát, hogyha valaki megszerzett egy jogot egy adott országban, akkor jó lenne, hogyha ezt más országokban is lehetne használni. És az utolsó dolog, a közvetítők száma növekszik az interneten, például az amerikaiaké is, és itt a kulturális termékek érték láncában ők húzzák a legnagyobb hasznot a szerzők részesedése nagyon csekély a tekintetben, tehát itt újra fel kellene nyitni az e-commerce irányelvet, és, az, és a közvetítők szerepét újra kellene gondolni, hogy a művészek javadalmazása javítani lehessen. Köszönöm, biztos asszony. Pascal Aremont. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Az első kérdéskör megválaszolásakor azt mondta, hogy nagyon világosan próbál válaszolni a kérdésekre, és nem próbál kitérni a kérdések elől. Tulajdonképpen csak egy kis kérdésem lenne, és ezt más fórumokat is feltettem, és soha nem kaptam valódi választ a kérdésemre. Hogyha azt kérdezném öntől, hogy vajon a fogyasztóvédelem fontos-e az ön számára, természetesen igennel válaszolna, ha pedig azt kérdezném öntől, hogy a TTIP esetében a fogyasztó védelmet mennyiben akarjon védeni, akkor erre is igennel válaszolna. Ha pedig azt kérdezem öntől, hogy a magas standardek, amelyek itt fogyasztóvédelmi szinten léteznek Európában, ott ezeket is védeni akarná a tárgyalások során, arra is igennel válaszolna, hiszen mindenki ezt teszi, aki a TTIP tárgyalásokkal jelenleg foglalkozik, de megállapíthatjuk, hogy a szétában a származási megjelölések, az eredet megjelölések esetében, és 1400 ilyen van Európában, és csak 144 védett a SETA keretében. A SETA-t kitárgyalták, aláírták, és 1400 eredet megjelölésből csak 144 védett a SETA keretében. Tudatában van-e önnek? Másodszorban hogyan kívánja ezt kifejteni az európai fogyasztóknak, hogyha védeni akarja őket? És ugyanez lesz a helyzet, hogy hat tárgyalások is lezárulnak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Gyorsan én is felteszek néhány kérdést. Említette, hallott a szakbizottság tagjaitól, hogy erősen azt a nézetet képviseljük, hogy a fogyasztók hangjáról ne feledkezzenek meg a parlamentben, meg az is célunk, hogy a belső piac működőképességét biztosítsuk úgy, hogy a fogyasztók, vállalatok tudjanak egymással kereskedni a 28 tagállam között. Ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók hangjáról ne feledkezzenek meg. Azt szeretnénk garantálni, hogy a fogyasztóknak ne legyen kevesebb védelme a belső piacon, mint amit megszoktak a hazai piacaikon, illetve a digitális piacon sem legyen kevesebb, mint a hagyományos piacon. Első kérdésem. Segíte bennünket abban, hogy a fogyasztóvédelme ne, legyen, ne változzon a digitális világban a hagyományos kereskedelemhez képest, és garantálhatjuk -e a fogyasztók számára, hogy amikor kereskedelmi megalapotosokat írunk alá a harmadik fél, akkor sem romlanak ezek a feltételek, hiszen a fogyasztók bizalma létfontosságú. Másodszorban azt akarjuk garantálni, hogy az Európai Bizottság és szervezetei is a fogyasztók hangját teszik előtérbe. Úgyhogy a belső újraszervezése a bizottságnak úgy kell alakuljon, és kérem garantálja ezt, hogy a fogyasztók hangja ne vesszen el. Mi ebben ön támogatjuk, ám ön is támogasson bennünket abban, hogy a mi szakbizottságunk hangja is meghallgattassék a folyamat során, és akkor is, mikor más szakbizottságnál van egy téma, akkor is bevonjanak minket a fogyasztóvédelembe. Konkrét ügyekben fogyasztók jogai a digitális világban. Abszolút értem, hogy vannak olyan digitális termékek, ahol nincsenek a fogyasztóknak jogai, ezt kezelni kell. Ám a SESZ javaslattal az a gond, hogy még a fogyasztóvédelmi szervezetek sem gondolják úgy, hogy ez a fogyasztókat védené, és a fogyasztóvédelmi irányelvnek ugye vannak előnyei, amit sok évbe telik, telt, mire végre dűlőrítottunk ebben. Úgyhogy most szerintem nem várhatunk. Kérdésem, hogy először talán egy modell szerződést kellene létrehoznunk, és ezek is gyors, gyorsan, gyorsabb eredményre jutni, miközben azt is megvizsgáljuk persze, hogy kell-e jogszabályalkotási alapot teremteni, de a modell szerződés legalább gyors lenne addig is. A TTIP ügyében erről beszélt az ISDS-ről négy pontja során. Kérem az átláthatóság a fogyasztók és a közvélemény számára legyen kulcsfontosságú mindenféle befektetői arbitrás során. A döntőbírósági eljárásokról az a hír, hogy titokban folynak, nem ez a cél, sőt ellenkezőleg legyenek átláthatóak ezek a döntőbíráskodások, hogy a fogyasztók tájékozatosanak róla. Talán kicsit pimasz kérdés, a bizottságunkat nagyon izgatja a jobb jogalkotás, meg a jobb végrehajtás, és a szakbizottság a végrehajtásra koncentrál. Készen áll arra, hogy mondjuk a titkárság révén, vagy a szakbizottság a szakértők révén bemutatja nekünk, hogy például az online vitarendezés ügyét hogyan hajtják végre hogy a bizottság véleményét meghallgassa annak véglegesítése előtt a, a fogyasztói panaszkezelésben, hogyan akarja a végrehajtást javítani. Nem ön talán személyesen, de talán elküldi a szakértőit a bizottságtól, akkor e- ez egy a jobb végrehajtása a fogyasztó vitai, rendez, vitarendezési folyamatoknak jobb figyelmet kapna részünkről is. Tíz perce van? kicsit csúszásban vagyunk. Děkuji, děkuji pěkně. Já nejdřív... Köszönöm szépen. Ez a kezdeném, amit Ford asszony mondott. Magától értetődően az a helyzet, hogy fogyasztóvédelmi politikánkban főleg a bizalomra gondolunk. Ez egy legitim elvárás. És véleményem szerint valamennyien arra kell törekednünk, hogy egy teljesítőképes és hatékony jogalkotás jöjjék létre. Nagyon sok minden létezik mert a jogszabályokban, itt csupán arról van szó, hogy alkalmazni is kell ezeket a jogszabályokat. Megígérhetem önöknek, hogy folyamatosan tájékoztatni fogom önöket arról, hogy hogyan alkalmazzák a jogszabályokat, és hogyha új jogszabályokat vezetünk be, akkor figyelnünk kell arra, hogy milyen szokások, magatartások léteznek már, milyen elvárások állnak fenn, és véleményem szerint mindkét nemzetközi kereskedelmi szervezettől is nyerhetünk ötleteket, hiszen azt tükrözik, amely, ami jelenleg játszódik a ö, valódi piacon. Tehát itt olyan szabályokra van, szó, van szükség, amelyek megfelelnek a gyakorlatnak, és amelyek nem fékezik a gazdaság növekedését. Ez vonatkozik a digitális világra, de erről már korábban szóltam. Ami pedig a mainstreaminget illeti. És a fogyasztóvédelmi politika végrehajtását valamennyi szakpolitikai területen. Nos, a kabinetem fogadatosított egy intézkedést. Gondoskodtunk arról, hogy mindenhol legyenek illetékes, felelős személyek, akik a mainstreamingért felelősek, tehát teljes körül felelősségük van azt illetően, hogy semmi nem kerül közététerre, amely, ami nem venni tekintetbe a fogyasztók jogait. Ez egy egyszerű szervezeti intézkedés, amelyet indítottunk, és amely jól működik. Ezért az Energia Unió esetében elég erős teljesen reagáltunk, a, mely ötletel Sefcsovics úr állt elő. És a többi kérdést illetően az az, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvet mennyiben akarjuk módosítani. Nos, önök jól tudják, hogy az alapvető jogszabályokat felül kell vizsgálnunk a tekintetben, hogy ezek működnek-e a gyakorlatban. Ezt a következő években kell megtennünk. Például az vásárlások harmonizációját illetően vannak ugye alap jogszabályok, kötelező alapelvek, a szerződésre vonatkozó tájékoztatást illetően, ami viszont hiányzik, a reklamáció, a jogsegély. Nos, ezt vagy egy külön javaslatban fogjuk majd megoldani, egy külön tervezetben, a digitális csomaghoz tartozóan, vagy pedig a 2016-os felülvizsgálat keretében. Tehát kiegészítjük majd azt, amit hiányolnak az eddigi jogszabályokból. Figyelmeztettek arra, és nyíltan szólok önökhöz, hogyha ebbe belekezdünk, ez hosszú ideig fog tartani. Ahogyan Korraca asszony is említette, hosszú ideig fog tartani, amíg egy végleges eredményt érünk el, és az új jogszabályokat el tudjuk fogadni. Ez természetesen egy kockázat, ha felnyitjuk ezt a jogszabálycsomagot. Hogyha a refit útját akarjuk járni, azaz a fennálló jogszabályok módosításának útját, akkor itt egy olyan megoldásunk van, amely önkéntes alapon nyugszik, azaz itt egy önkéntes szerződésről van szó, amely tartalmazza a fogyasztók alapjogait, és ezt a szerződést kínáljuk majd a kereskedőknek. Ezt használhatják jogbiztonságot adó védjegyként, egyfajta tanúsítványként, amely jogbiztonságot teremt. A fogyasztó ezáltal biztonságot nyer, hogyha egy adott kereskedőnél vásárol, akkor mindenképpen számíthat arra, hogy az alapjogai betartásra kerülnek. Ez egy nem jogalkotási jellegű megoldás a kereskedőkkel való erőteljes kommunikáción nyugszik, de ezt kell tennünk, hogyha az derülnek ki, hogy a jogalkotási út vagy változat túlságosan sok időt venne igénybe. Ennyit tehát a tervekről. Ez egy kísérlet lenne, és bízom abban, hogy a kereskedők kedvezően értékelik majd ezt, hiszen a számukra is egy versenyelőnyt jelentene, ugyanis ez jogbiztonságot jelentene a fogyasztók szemében, európai szinten, és nem csupán az egyes államokban. Aztán milyen kérdések maradtak még? A tisztességtelen verseny kérdésköre, a félrevezető reklámozás, ezek kihatásai a gyermekekre. Jelenleg foglalkozunk a sérülékeny fogyasztók védelmével. Van egy idevágó tanulmány, amely áprilisban készül majd elvárhatóan, és abból fogjuk levonni a megfelelő következtetéseket. Intézkedéseket fogunk majd javasolni. Nagy valószínűséggel felvilágosító kampányok lesznek ezek. A fogyasztók a tájékoztatási sztenderek erősítése. A roaming díjakat illetően ez a lehető legrövidebb időn belül megoldandó, hogy ne legyenek ilyenek. Aztán az adatvédelmet illetően úgy vélem, hogy ezt a rendeletet ebben az évben el tudjuk fogadni. Pénteken beszéltünk erről a tanácsban, az eredmény rendkívül pozitív volt, az adatvédelem reformjára is nagyon várunk, nem csupán a fogyasztóvédelem területén. Ez a csomaghoz tartozik, amely a fogyasztók bizalmát erősíthetné. Összefügg mindez a TTIP-pel és a biztonság erősítésének körével Európában, és ez szintén az én hatáskörömbe tartozik. Aztán a nőkkel kapcsolatos kérdésre Örömmel állapíthatom meg, hogy Európában a nők remekül használták lehetőségeiket az internetes kereskedelemben. Csehországban, ez ugyanis az az ország, amelyet a legjobban ismerek, az a helyzet, hogy az új önálló vállalkozók 80%-a nő. A válság esét kínál, és a nők jobban felismerték ezt az esélyt, mint a férfiak. Van-e még megválaszatlan kérdés a TTIP-pel kapcsolatosan? Nos, a lehető legmagasabb szintű standardek. Konkrétan nem tudok a kérdésre válaszolni, de vissza fogok térni erre. Én sem én is egy olyan politikus vagyok, aki nem tud erre válaszolni, nem azért, mert nem akarok válaszolni, hanem pontosabban meg kell vizsgálnom a kérdést, konkrét számadatokat nevezett meg, erre nem tudok reagálni. Itt arról van szó, hogy az átláthatóságot kell növelnünk. Malmström biztos asszony tisztában van ezzel. Alig, ha lehetséges, zárt ajtók mögött tárgyalni. És semmiképpen sem segít segíti ez az eljárást. Önök bizonyára tudják, hogy nagyon sok tüntetés, tiltakozás van a TTIP-el szemben jelenleg, és ez mindenképpen az átláthatóság erősítését kell, hogy ösztönözze. Nem vagyok a TTIP tárgyaló csapatában, de mindenképpen konzultálnak velem, amikor a fogyasztóvédelemről van szó. A szerzői jogok kérdése. Rozier asszony tette fel ezt a kérdést, meg kell állapítanom, hogy ez a digitális belső piac prioritásaihoz tartozik. A szerzői jogok, a fogyasztóvédelem, és ezek a témák, amelyek az internetes kereskedelemhez kapcsolódnak, a szerzői jogok nem tartoznak az én agendámhoz, és nem tudok erre a kérdésre konkrét választ adni. Sajnos ezzel le is kell zárnom a válaszaimat. Ezzel az utolsó válaszra, hogy nem tudok pontos választ adni a kérdésre. Köszönöm a kérdéseiket, az ötleteiket, javaslataikat. Nagyon örülök, hogy ötleteket adtak a jövőbeli munkánkhoz. The next item is an exchange of views on... Következő napi rendi pontunk, eszmecsere Pascal Durán asszonynal a stratégiai befektetési európai alaptárt hűrében. Pascal, ha látnálak, még jobb lenne, parancsolj! Merci infiniment, Vicky, à la fois de... Nagyon köszönöm, Vicky, hogy megadod nekem a szót és itt egy eszmecseréről van szó, tehát megpróbálom inkább a kollégák véleményét meghallgatni, ahelyett, hogy a saját álláspontomat fejteném ki, mert volt eszmecsere természetesen az jelentéstevőkkel a stratégiai beruházási alapról, és elmondhatom, hogy összességében az álláspontok egyeznek, és megtaláljuk majd a megállapodást, legalábbis ez az én szándékom, egy olyan megállapodást, amely a lehető legnagyobb egyetértésre talál. Csak néhány szóban az, az elképzelés, ami a miénk, és azt hiszem mindenki osztja ezt, annak megállapítása, hogy valóban szükség van beruházásokra Európában, de ezen beruházásokat bizonyos módon kell végrehajtani, tehát a lehető legnagyobb mértékben meg kell őrizni a Horizont 2020 forrásait. A stratégiai alapoknak harmóniában kell lenni az európai célkitűzésekkel. Azt hiszem, hogy mindezt osztjuk ezt az elképzelést. Az egy per 1-es cikkben kifejtjük, hogy a mikrovállalkozások, a KKV-k, a szervezetek, szövetkezetek, alapítványok is bevonuljanak ebbe a körbe, legyen egy szociális gazdasági környezeti hozadott érték hosszú távon, és az 1500 alkalmazott alatti főt foglalkoztató vállalatok tartozzanak ebbe a körbe. Volt egy kis vita ezt illetően, a számokat illetően 1000 vagy 1500. Nos, nem azt jelenti ez, hogy az 1500 fölöttiek ne jelentkezhetnének, persze, hogy jelentkezhetnek ők is majd ilyen támogatásokra. A 102-es cikkben el ez ugyanis. A 101-es cikkben azzal, hogy a kisváltok és az 1500 főt alatt, fő alatti vállalatok tartozhatnak ebbe a körbe. Itt az állami támogatásra vonatkozó jogszabályokban áll ez a szem. Itt felvetődött az a kérdés, hogy miért 1500 Nos, a válasz egész egyszerűen az, hogy az uniós iránymutatásoknak megfeleljünk ezáltal. A 102-es cikket, illetően a, te, a belső piac beteljesítése, a digitális belső piacot emeltük ki a közszolgáltatások fejlesztéséhez is hozzá kell, hogy járuljon a projektnek, fenntartható szót illesztettük ebbe a részbe, aztán a kiválasztott projektek esetében szociális, gazdaság és környezeti hatástanulmányt kell készíteni, és pozitívan kell, hogy kihassanak a foglalkoztatás, és be kell vonni a helyi önkormányzatokat, közösségeket, ez szintén nagyon fontos. Nyilvánvalóan emlékeztetük arra, hogy a hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben be kell tartaniuk a szociális gazdasági környezeti kritériumokat a közbeszerzés esetében is. Megpróbáltam a lehető leggyorsabb lenni, és behozni a késést némileg. Talán emlékeztetnék még a határidőkre. Holnap van egy újabb találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel 13 órakor, hogy a kompromisszumokról vitázzunk, és aztán jövő kedden szavazunk. Tehát mindez elég sürgős, remélem, hogy gyorsan lezárhatjuk majd a kompromisszumokat. Eva Panova. Éva Párnava. Köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadónak a munkát, és az előadó Stafnacs úr nevében szeretném üdvözölni a javaslatot. Ez a rendelet a befektetéseket támogatja, és a vállalkozások hozzáférését könnyíti a finanszírozáshoz. Az előadónk üdvözli a KKV-k szerepét itt a jelentésben, nyilván az EU gazdaságában ezek fontos szerepet játszanak, és a legfőbb munkahelyteremtők. És éppen ez az oka annak, hogy a javaslat értelmében ők kellenek, hogy az előnyöket a leginkább élvezzék. Az 5.2-es cikk kapcsán egyetértünk, Hát fontos, hogy a belső piac fejlesztése, különösképpen a digitális egységes piac és a digitális infrastruktúra fejlesztése szerepeljen. Ebben a tekintetben a néppárt örülne, hogyha az EU belső piacának fejlesztése benne lenne itt, mert ez előfeltétele annak, hogy ez a rendelet elérje a célját, és Európa termelékenységét megerősítse Szeretnénk még hivatkozást látni a digitális egységes piacra és a digitális infrastruktúrára. Ez is nagyon fontos, mivel az összekapcsolt digitális piacot segíti, és ezzel a növekedés, az innováció, a munkahelyteremtés is lendületet kap. Az új generáció esetében ez különösen fontos. Gyakorlatilag technikai előfeltételéről van szó a tudás alapú és inkluzív társadalomnak. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az egységes piacnak vannak olyan területei, ahol a legnagyobb a növekedési potenciál és a munkahelyteremtési potenciál. Azért bölcs lenne emellett rugalmasságot beépíteni. Így tennénk lehetővé, hogy más területeken is lehetne finanszírozni projekteket, természetesen amennyiben megfelelnek a követelményeknek. Az én saját véleményem szerint fontos a kiegészítést kiegészítő szerepet biztosítani, tehát a tovább, többi eszköz mellett ez egy újabb eszköz legyen, és ne ássa alá a kohéziós célkitűzéseket. Azt gondolom, hogy el kell ismernünk azt is, hogy a pénzügyi piacok alulfejlettsége egyes tagállamokban akadályozza a rendelet eredeti célkitűzésének az elérését. És ezért nagyon fontos az is, hogy jó minőségű technikai segítségnyújtást kapjanak a helyszínen az érintettek, például tanácsadói központok legyenek. Our group welcomes the amendments aiming and strengthening the internal market. Általánosságban az előadónk üdvözli a belső, piacok megerős, belső piac megerősítését, a KKV-k támogatását. Nagyon jó javaslatokkal éltek a többi frakciók is, tehát ezeket támogatni fogjuk, azonban van valami, amit nem tudunk támogatni olyan módosító indítványokat, amelyek a döntéshozatali folyamatot, illetve irányító testületeket bonyolítják, vagy pedig politikaivá teszik. Ez az 58-as és a 27-es módosító. Nem tudjuk támogatni azt sem, hogy a 18-as és 19-es cikket töröljék a javaslatból, hogyha a finanszírozás alternatív forrására nincsen más megoldás. Ne felejtsük el, hogy a befektetőknek muszáj a jogbiztonság, hogy tervezhetőek legyenek a lépéseik, enélkül nem tudnánk majd a magántőkét módosítani. Azt hiszem, ezek a lényegi pontok, amelyeket az előadó és az árnyék előadó szeretett volna felvázolni, és rajtam keresztül ez most meg is történt. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Danti kollégát helyettesítem, aki éppen Panamába utazik. Ki tudja, hogy Panamában is vannak-e fogyasztóvédelmi problémák, majd elmeséli nekünk. Nos, tehát nekem kell tehát megerősítenem a szocialisták orientációját. Nagyon Sokat foglalkoztunk ezzel a stratégiai beruházási tervvel, annak érdekében, hogy Európa jövője kedvező legyen, különösen annak érdekében, hogy a gazdaságok, az egyes országok, illetve az egész Európa gazdasága újra visszatérjen a növekedési pályára hosszú éveket követően. Nos, itt egyrésztről forrásokra van szükség, másrésztről pedig azt kell kitalálni, hogy milyen jellegű beruházásokra van, van szükség, és ezeket hol kell végrehajtani. A forrásoknak gyorsan, operatívnak kell lenniük, nincs vesztegetni való időnk. Egyes területeken nagyon nagy nehézségek vannak, jelentős romlások következtek be a polgárok életminőségét illetően, tehát sietnünk kell, és a gyorsasággal együtt olyan jellegű alap szerkezet is kell, amely elég ö, karcsú ahhoz, hogy ne ö, tűnjenek el ezek a források a bürokrácia útvesztőjében, amely késlelhet, késleltethetné az alap ö, kedvező hatásainak kialakulását. Ugyanakkor figyelemmel kell megvizsgálnunk a legsúlyosabban érintett területeket, ugye a válság által legsúlyosabban érintett területeket, ez egész egyszerűen meghatározható. Ne úgy tekintsünk Európára, mintha mindenhol ugyanaz lenne a helyzet, mint hogyha nem lennének különbségek, még felületes szemlélőként is láthatóak ezek és aztán meg kell néznünk, hogy mely ágazatokban vannak a legnagyobb potenciálok, vannak egyes tevékenységek, főleg a legnagyobb innovatív tartalommal rendelkező ágazatok, amelyek ösztönző hatással bírhatnak, nem csupán közvetlen hatásokkal a foglalkoztatásra és a javak teremtésére, hanem az innovációt is serkenthetik, és így módon az európai termelési rendszer a kézművesipartól kiindulva újra versenyképes lehet a piacon. Nos, számunkra ez a legfontosabb a vitában, amelyet lefolytattunk a jelentéstevővel. Nagyra becsülöm a munkáját. El kell mondanom, hogy az elnyik jelentéstevői találkozón a következő napokban újra fogjuk kérni, hogy a küszöbértékek témájával foglalkozzunk. Ugye itt szó esett a 3000 alkalmazottról, amely számot 1500-ra kellene csökkenteni, hát itt nincs semmiféle ideológiai előfeltétel. A leghatékonyabb dimenzión kell elgondolkodnunk, a termelési rendszer legfontosabb egységei a kis és középvállalatok, akár az 1500, akár a 3000, a nagyvállalatokra jellemző küszöbértékek, és ezek nagy különbséget jelenthetnek a területek termelési rendszerében. A lehető leghomogénebb megoldásokat kell választanunk az európai terület egészét figyelembe véve annak érdekében, hogy ne történjen meg az, hogy szendékunkon kívül egyes területeket figyelmen kívül hagynánk azért, mert nem veszük és figyelembe, hogy azon adott területen milyen nagyságú vállalatok működnek. Aztán van még néhány fontos dolog számunkra, a szocialisták számára. Az egyik, amire már felhívtam a figyelmet, az, hogy válasszuk ki, melyek azok az ágazatok, amelyek legnagyobb innovációs potenciállal rendelkeznek, amelyek kedvező hatással bírhatnak az ipar teljes területére, és ugyanígy figyeljünk oda a köz- és magán partnerségekre. Az állami beruházások nagyon fontosak, és ezek vonzhatják a magánbefektetéseket is. Nos, a bizottság javaslatában vannak túlzások szerintem. Az, hogy a magánbefektetések olyan mértékben növekedhetnek, ahogyan az ott szerepel, ez számomra kevésbé hihetőnek tűnik. Azon közágazatokra kell összpontosítanunk, amelyek a leginkább képesek arra, hogy vonzák a magánbefektetéseket, hogy a globális hatása lehetőleg kedvezőbb legyen. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért, a hajlandóságáért a párbeszédre, és még egyszer megerősítem szándékunkat, hogy gyorsan az említett határidőkeretekkel belül olyan megoldáshoz jussunk, amivel a lehető legtöbben egyetértenek. Köszönöm. Um, thank you, and I'm shadowing for... Köszönöm én az ECR frakció árnyék előadója vagyok. Én is szeretném megköszönni az előadónak, hogy gondoskodott arról, hogy ez a jelentés célra törő legyen, és hogy arról is gondoskodott, hogy az IMCO szakbizottság haladhassa a hangját az érzékeny, kényes témákban, illetve olyan témákban, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Ugye nyilvánvaló, hogy a közlekedési szakbizottságnak lenne itt hatásköre, különösképpen akkor, hogyha a közlekedést konkrétan megemlítik, és ugye a Kulturális Szakbizottság is érintett lenne, hogyha a kultúrára vagy oktatásra hivatkoznak, az ipar és kutatás is ugyanígy, de a belső piaci és fogyasztóvédelmi kompetenciák, hatáskörök néha ö, átfogóbbak, több helyen megjelennek, és a mi hatásköreink viszont az 5.2-es cikkben nagyon világosak, de az egyes cikkben is látszik. Mindez az alap célkitűzéseiben. És aztán, hogyha egyéb cikkeket említünk, ahol mondjuk nincs hatáskörünk, én bennem aggályok merülnek fel. Tehát ugye sok módosítót nyújtottak be a kollégák, jó szándékkal tették ezt, én ebben abszolút biztos vagyok, de lehet, hogy ezek a módosítók aláássák talán a mi hangunkat, tehát kevésbé tudjuk. De minden esetre köszönöm az előadónak, hogy elmondta, hogy az EU-s egységes piaci szabályokkal harmóniában működik ez a rendelet, vagy kell, hogy működjön. Tehát ez a szakbizottság mindenképpen szeretné azt garantálni, hogy az egységes piaci szabályok fennálljanak, működjenek. Mindenfajta mentes, mentességet alaposan végig kell gondolni. Tehát köszönöm, hogy erre külön kitért. És azt is köszönöm, hogy megemlítette, hogy non-diszkriminatív módon kell a forrásokat odaítélni, mert ugye ez is alááshatná ezt az eszközt, hogyha diszkrimináció lenne. Aztán pedig, hogy honnan jön még a költségvetésből forrás, fontos, hogy ugyanolyan kategóriákat hasonlítsunk össze, tehát ne az almát a körtével, ne olyan részekből vegyünk el forrásokat, amelyek amúgy soha nem lennének érintettek, mert teljesen távol állnak a az alapcélkitűzésétől, és aztán csak azt gondoljuk, hogy betesszük ezt az FC borítékba, és akkor ennek majd befektető vonzó hatása lesz, hát ne gondoljuk ezt, úgyhogy köszönöm a módosítókat ebben a tekintetben is. Ez a stratégiai befektetési alap egyébként is átmeneti megoldás, de egyébként olyan átmeneti megoldásról van szó, amely működik. A célja az, hogy stratégiai befektetőket eh, vonzon, és hogy újra tudjuk indítani, vagy segítse újra indítani a eh, befektetéseket Európában. A jelenlegi válság elég súlyos hatásokkal járt. Az LCR e arról szeretne gondoskodni, hogy az MFF-et azonban ne ássa ez alá, tehát együttműködjön a kettő, más reformok is megtörténjenek, amelyek a befektetést és a növekedést ösztönzik, különösképpen a magánszektorra gondolunk, illetve a közpénzek kezelésére. Tehát nagyon fontos az, hogy ez az alap semmilyen torzításhoz nevezethessen, és hogy a projektek kiválasztása abszolút független módon történjen, és szakértők végezzék ezt a munkát. Bármi fajta politikai befolyás, politikai sínre terelése ennek azt kockáztatná, hogy pont az érintett befektetők, akiket vonzani szeretnénk, fognak elmenekülni így lenne ennek gazdasági életképessége. Vannak közpénzek, amelyek nem felhasználhatók ilyen esetben. Nagyon fontos a befektetőknek jelzést adni, hogy a bizalmukat megteremtsük, akkor tudjuk ezt elérni, hogyha maga a befektetés hiteles. Vannak olyan kollégák, akik nem csak ebben a szakbizottságban, hanem máshol is módosítókat nyújtottak be, és azt javasolják, hogy az EU saját költségvetéséből nagyon kevés, korlátozott pénz jöjjön, forrás jöjjön. Ez viszont az, ahhoz a kockázathoz vezet, hogy az FC alul finanszírozott, utána az egész eszköz finanszírozása túlságosan alacsony, és akkor ez így nem működik. Szerintem ez nem a jó megoldás hogyha szeretnénk működtetni ezt az alapot, akkor meg kell értenünk, hogy az EU a saját költségvetéséből is forrásokat kell áldozzon erre. Tehát javasolnék egy aprócska módosítást. Ha a kutatási vagy egyéb költségvetésekből forrásra van szükség, akkor ne az alapkutatásból, ne a korai szakaszoktól vegyük el a forrást, hanem mondjuk olyan területekről, ahol már vannak együttműködések az állami és a magánszféra között. Így tudnánk áthidalni ezt a kis távolságot. Szeretnénk a tudományba, a kutatásba több forrást áramolni, látni, mindenhova szeretnénk a digitális egységes piac infrastruktúrában is szeretnénk azt látni, hogy több forrás áramlik. Ez meg is történhet, remélhetőleg a mozgástérnek köszönhetően, amelyet az FC megterem, de mondom még egyszer, ne az almát hasonlítsuk a körtével, hanem a hasonlót a hasonlóval. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a munkát, és arra ösztönöznék mindenkit, hogy továbbra is a célt tartsuk a szemünk előtt. Nem azért mondom ezt, mert rosszak a módosítók, tudom, hogy jó hiszeműek vagy jó szándékúak, de talán egy kicsit felhigítják az üzenetet, amelyet ez a szakbizottság megfogalmazni kíván. Köszönöm, Viki. Köszönöm a lehetőstevőnek. Az FC lehet, hogy javítja a befektetői környezetet, ám azt is biztosítani kell, hogy friss tőke rendelkezésre álljon. Ez a kulcsfontosságú, mert jelen pillanatban nem látom, nagyon sok pénz jönne be, ugyan nagyobb a katalizátor hatás, ami szép ugyan, de azért nem jön majd magántőke ide, mert magas a katalizátor hatás, hanem strukturális reformokat akarnak látni. Ezért kell segíteni a tagállamokat abban, hogy végrehajtsák ezeket a struktúrális reformokat. Tegyünk, eh, adjunk előnyt azoknak az államoknak, amelyek a tettek lépéseket, amelyek már pályára álltak ez irányban, és ezeket jutalmazzuk a befektetések oda juttatásával. Annak nem sok értelme van, hogyha jó pénzt dobunk a rossz után, ezt ugye már ismerjük. Tehát támogassuk azokat a tagállamokat, amelyek progresszív módon haladnak a jó irányba előre. És a szubszidiális reformokat tehát minden inkább hozzá tudjuk kötni ez a pénzhez, annál több pénz jön be, ez kettős nyerő helyzet, és annálban motiváljuk a tagállamokat, hogy ez irányba haladjanak. Módosított tervezeteimben az IMCO hatáskörére koncentráltam, egyes és ötös cikkre vonatkoznak ezek jó részt, ugyanakkor a, vannak erős nézeteim az alapirányításra vonatkozóan fontos, hogy a döntéshozatal függetlenségét biztosítsuk, a Független Befektetési Bizottság és irányító board az, ami ennek a letétményese. Ugyanakkor átláthatóan kell mindez működjön. Ha el akarjuk érni azt a célt, hogy a magántők idejöjjön és érvényesüljön az emeltű hatás, akkor erős, független bizottságra, irányító bizottságra lesz szükség, és a befektetői világtól kell, hogy embereket ide tegyünk, ők azok, akik tényleg elértek valamit ebben a térben, ha őket tudjuk pozícióba tenni az alap irányításában, akkor lesz az egésznek hatása. Azt is biztosítani kell, hogy a parlament és a tanács, mint társ jogalkotók értékeljék a bizottság által és az EBB által kötött szerződéseket, mielőtt életbe lép a megállapodás. Az FC ki kell egészítse a már létező EU programokat, és az alapból finanszírozott projektek magasabb kockázatúak kell, hogy legyenek. A magasabb kockázat kell legyen itt a kulcs szó. Legyünk tehát okosak, határozzuk meg, hogy mi, mit jelent hogy látják ezt a magas kockázatot. Nyilván a magas kockázat magasabb hozamot jelent, megtérülést. Tehát aki magas kockába teszi a pénzt, az plusz 10%-at akar nyilván. Ilyen a befektetői világ, erről sokat beszéltünk már az alappal kapcsolatban. Legyünk figyelemmel arra, hogy a magánbefektetők magasabb kockát és sokkal magasabb hozamot akarnak. az energiarendszerek szinkronizálása, az energiapiac integrálása nagyon fontos Európai Uniós cél, bele kell foglalni ebbe az anyagba. Bármi, amit tehetünk annak érdekében, hogy lendületet adjunk az energia integrációnak, az segít. Ebben nagyon sok megtakarítás és, és hatékonyság növelés adódik ebből. Digitális piac, digitális gazdaság, az erre vonatkozó beruházások nagyon hasznosak lehetnek. Ezek a fő meglátásaim, és szívesen tárgyalok majd jelentős a holnap. Mindenről. Denis de Jong. Köszönöm. Amit az imént mondott, hogy, hogy jobban koncentráljunk, én így tettem két irányban is a módosítóimmal, meg provokálni akartam egy alapvető vitát arról, hogy ez egy jó eszköze. De bizottság azt mondja, hogy nem, a tagállamok nem bírják ezt a megtakarítások miatt, ám hogyha lenne egy európai szintű alap, oda nem, ott nem érvényesek a megtakarítási vagy megszorítási szabályok és akkor ki lehet venni a költségvetési hiányból ezeket a tételeket. Felmerül a kérdés, akkor miért ne lehetne releváns tagállami beruházásokat is kivenni a költségvetési deficitből? De hagyjuk ezt most, nem tettem be erre vonatkozó módosítót, épp azon oknál fogva, hogy koncentrálnunk kell figyelmünket. Aztán azért megemlítettem azért, én a Kokobuban árnyékelődő vagyok, most kaptunk egy nagyon kritikus jelentést az Európai Számbőszéktől, amely arról is szól, hogy ez nem megy, hogy a magánkockázat közpénzekből megy, míg a kockáztat, és a profit meg a, a magánszférába megy. Ha viszont veszteség van, akkor azt a közszektor, az adófizetők viselik. Úgyhogy ez benne rejlik ebben a mechanizmusban, potenciálisan. Foglalkoznunk kell vele szerettem volna hangsúlyozni. Nagy kérdések vannak itt. Amivel azonban foglalkoztam konkrétan, az két dolog. Egy megjegyzésem is volna. Aztán örülök a néppárt eh, a kkb kkal kapcsolatos megközelítésnek. Szerintem is az elsődleges kezdeményezetéke legyenek a KKV-k befektetési alapnak vagy ternek, és remélem ahogy eddig is sokat tettünk a KKV-kért, ebben a bizottságban most is ezt tesszük. A másik gondolatom az átláthatósággal kapcsolatos, említettük a kormányzati oldalon és az ALDE részéről néhány pillanattal ezelőtt az Európai Befektetési Bank van is az átláthatóságot kell előszerni. Hát mi érdekünk az, hogy pénzérték, eh, eh, eh, pénzérték elvérvényesüljön, ne csak maguktól menjenek a projektek, hanem lássuk ezt. Tök szakbizottságban, az ECOM-ban is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az EBB szerepével. Az utolsó meglátásom pedig tartottam attól, megérzett az, hogy éppen az innovációs alapokból kell jönnek pénz. Holott nagyon rendkívül fontos a belső pénz szempontjából is az innováció, úgy egyetértek Viki azzal a megközelítésedre, hogy valahogy a kettőnek illeszkednie kell, és ha nem, akkor vesztünk az innovációba. Köszönöm. Van-e valaki, aki még felszólalna? Kallas asszony. Köszönöm. A Anton kollégám már lefektált arra, amit mondandó vagyok. Az FC a megfelelő jogszabályok elfogadásával vonzó lehet a magántőke számára, az infrastruktúrás projektekbe vonzva pénzt. Nagyon sok projektnek hosszú távú kockázata van, és ezért nehezen kap finanszírozást, holott mégis gazdaságilag rentábel, és például a széles sávú infrastruktúra jó példa lehet erre. Azért is fontos, mert az FC a stratégiai beruházásokra koncentrál, hogyha növelendő a, a katalizátor hatást. Ami pedig az irányító bizottságot illeti, megfelelő szabályokat kell érvényesíteni az átláthatóság, a számon kérhetőség, a döntéshozatal világos volt, és az Investment Committee és a Steering Board nagyon fontos, és fontos a az összeférhetetlenség kizárása megfelelő szabályok révén. Az vállalatoknál pedig figyelembe kell venni, hogy konkrét sajátságos támogatást kapjanak ezek az innovatív vállalatok, különféle finanszírozási formákat váltogatva, hogy fejlődnek ezek a vállalatok. És minden mellett támogatnunk kell azt a, azt a gondolkodás váltást, amely a kockázat vállalási, vállalás kultúráját jelenti, egy-egy startup vállalat többször elbukat, mire sikerre jut, de meg kell engedjük, hogyha valaki, valami vállalat kudarcot fog, ismét talpra álljon, és ez egy normális dolog. Ebben a jelentésben ez nincs benne, ez csak egy általános megjegyzés, tekintsünk, tekintsünk erre is. I know that the Commission has been listening closely. Tudom, hogy a bizottság is figyelt. Szeretnének gyorsan egy percre hozzászólni, mielőtt visszaadom az előadónak a szót? Tessék. Yes, uh, thank you, madam. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Na, hát, tulajdonképpen nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. A többi frakció már felvetette azokat a pontokat, amiket szerettem volna említeni, és mindenkinek köszönetet mondok azért, hogy ezt megtették, de valóban uh, nagyon figyeltünk, és uh, érzékeltük, hogy a frakciók között azért vannak véleménykülönbségek. Van egy-két eh, pont azért, ami nagyon fontos a bizottság számára, hadd szaladjak ezeken végig. Talán meg is magyarázom, hogy miért gondoljuk azt, hogy ezek fontosak. Először is nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sürgősséggel kezelik ezt az ügyet. A szocialista frakció egyik képviselője utalt is erre. Ez tulajdonképpen a köztudatban van, mindannyian sürgősnek tartjuk ezt, és mindannyian tudjuk, hogy sürgős a befektetések megléte, és nagyon égető a szükség, új munkahelyekre van szükség, és tényleg valóban volumenben is érdemi javaslattal kell élni ezért fontos ez az FC kezdeményezés, ez a jogalkotási javaslat. Azt mondanám, hogy ennek a fő életbevágó célkitűzés, ez pontosan ez a 315 milliárd eurónyi új befektetés megteremtése az elkövetkezendő időszakban, és az, hogy segítsen a befektetésekhez kapcsolódóan munkahelyeket teremteni, nyilván a lehető leggyorsabban, mert minden év, ahol új munkahelyeket teremthettünk volna, de nem tettük meg a saját sikertelenségről a tanúbizonyságot. És éppen ezért a bizottságnak az a véleménye, hogy bármi, ami túlságosan hosszadalmas, legyen az maga a jogalkotási folyamat, vagy legyen az a végrehajtás később elkerülendő. Mit jelent ez? karcsú eljárást javasoltunk, és a döntéshozatali struktúrákra is ugyanez igaz, karcsúsítottak. És nagyon fontos a bizottság számára, hogy ez így is maradjon. Igen, elnök asszony, rövidítek akkor. Tehát legyen gyors és rugalmas ez az egész, annak érdekében, hogy a magántőkét maximálisan mozgosítani tudjuk, illetve az EIB forrásait. Tehát szeretnénk elkerülni a bürokratikus, bonyolult eljárásokat a végrehajtásban. Közpénzekről is van szó, tehát azért vannak olyan követelmények, amelyeknek meg kell felelni, az EU-s politikák célkitűzéseit is teljesíteni kell, illetve az egésznek kiegészítő jellegűnek kell lennie, tehát olyan projekteket finanszírozni ezzel, amelyek amúgy is lebonyolódtak volna, nem érdemes azt is garantálni kell, hogy a lehető leggyorsabban és hatékonyan válasszák ki a projekteket. Egyetlen egy utolsó gyors megjegyzésem van, ez pedig az, hogy több módosító is született, amelyben arról van szó, hogy honnan jöjjenek a források. Értjük a logikát, azt, hogy a piactól távolabbi programok költségvetését csökkentsük. Ha megnézik a javaslathoz kapcsolódó pénzügyi nyilatkozatot, amit elkészítettünk, akkor látják, hogy tényleg erről van szó. A Horizont 2020 olyan programjait választottuk ki, amelyek távolabb vannak a piactól. Tehát ez a realokáció az 1,7%-ot ér el mondjuk a piachoz közeli programok esetében, a piactól távoliak esetében ez nagyobb. Tehát ez egy nagyon fontos megjegyzés volt, amit mindenképpen el akartam mondani, és akkor ennyivel be is fejezem. Köszönöm, elnök asszony. Nos, akkor kedves előadó. Nagyon röviden, köszönöm, Viki. Nos, egy részről ezt a véleményt itt az IMCO-ban készítjük, nem más szakbizottságban, úgy döntöttünk, hogy célzottan járunk el a szakbizottságunkra de Jong vetette fel a beruházások jellegére, illetve a megszorítási tervre vonatkozó kérdéseket. Nos, ezek valódi problémák, de egész egyszerűen nagyon örülök először is a munka minőségének, és annak, hogy mindenki egyetért annak szükségességével, hogy egyrésztről a piacot, a KKV-kat őrizzük meg, próbáljuk őket segíteni. A bizottság is elmondta, hogy mennyire fontos ez, hogy tudatában legyünk mindennek. Nos, a 27 vagy 28 millió munkanélküli esetében a KKV-k napról napra próbálnak túlélni, és mindennek teljes mértékben tudatában vagyunk, és hogyha mindez javítja a helyzetet, majd ez a terv annál jobb. Merci beaucoup. Thank you. And when I... Köszönöm mindenkinek. A egyéb napi rendi pont alatt nincs megvitatni valónk. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Köszönöm mindenkinek, aki helyettesítette kollégáját. A héten a következő ülésünk időpontját kell még bejelentsem. Tehát 24-éről van szó, március 24, 3 órakor. Köszönöm mindenkinek. Most pedig nagyon gyorsan meg is kezdjük a koordinátorok ülését.